tekinthetjük, megnyitom azt. Tisztelt. Hölgyeim és Uram, évek ezelőtt kezdődött az arab tavasz, mely a déli szomszédságunkban levő országokban többben szabadságot hozott. Szíriában is az utcára vonultak az emberek, békésen tüntetve, abban a reményben, hogy egy jobb élet ideje jött el számukra is. Ugyanakkor a brutális diktátor úgy döntött, hogy a szabadság ellen nyílt háborút hirdet, valamint a saját nép ellen nyílt háborút hirdet. Több mint 6000 ember halt meg eddig Szíriában, és a vérontás nap mint nap folyik tovább, ahogy keserűen látnunk kell, elkeseredve látnunk kell. Az Európa szerte és világszerte mindenki döbbenten nézi azt a az embertelen brutalitást, amelyel a rendszer letiporja saját népét, és a nemzetközi közösségnek kell ezt a rémtettet megállítania. Az Európai Parlament ezért kéri Al-Assad elnököt, hogy legalább a civil, a polgári áldozatoknak juttatott humanitárius támogatást engedje be az országba. A nemzetközi közösség pedig felhívjuk, hogy az Arab Ligát és az ENSZ közgyűlését támogassák, illetve Kofi Annan misszióját, mely szintén a humanitárius segély a polgári áldozatoknak való eljutatását célozza. Ugyanakkor az ENSZ biztonsági tanácsának minden vétó joga a bíró tagát arra kérjük, hogy ne ö, tegye politikai játszmák függvényévé a szíriai rendszer elleni fellépést, ügyét. Ismét felszólítottuk. Felszólítottunk, hogy a terrorizmus áldozatainak ö, emléknapját tartsuk meg. Madridban az egyik legszörnyűbb terrortámadásra emlékezünk, amelynek évfordulát éljük most. Több mint száz halottal, 1800 sebesültel járt ez a szörnyű támadás. A Madridi, Madridtól Londonig, Bolonyától utoljáig Finnországig megünnepeljük, megünneplik ezt a napot. Támogatnunk kell ezen rettenetes támadások áldozatait, illetve azokat, akik barátaikat, hozzátartozóikat vesztették ellen támadások során. Többek között ez, ez szolgálja az emléknap. Ezek az emberek tudnék életük hátul részében fizikai és lelki nyomait viselik ezeknek a támadásoknak. Az Európai Parlament határozottan elítéli a most bármely formáját. Mert éppen azért, mert olyan gyá, a gyáva névtelenségbe burkolózik, ezért a legvisszataszítóbb, egyik legvisszataszítóbb jelensége a terrorizmus a modern időknek. Ezért is meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a terrorizmus áldozatait, illetve a támadások túlélőit támogassuk. Tegnap pedig, eh, hölgyeim és uram, Japánban is emlékezünk, ahogy mindenki emlékszik a 2011. március 11-i cunami katasztrófára, mindenki emlékszik a rettenetes tragédia képeire, azokra a képekre, amelyek az ezt követő atomkatasztrófát ábrázolták, illetve mutatták be. Az Európai Parlament a napirend elfogadása révén is ezen emlékezés szolgálja, hiszen az első napi pontunk éppen a megemlékezés témája. Ezzel kezdjük a mai időszakunkat, tehát arra, azzal, hogy megemlékezünk az áldozatokról, és kifejezzük együttérzésünkkel azzal a, az, az, azzal a számtalan áldozattal, akik ezen atomkatasztrófa áldozatai. Ezzel persze nem feledkezünk meg a szíriai áldozatokról, a terrorizmus áldozatairól, és mindezen áldozatokra emlékezve egy perces néma felállással kérem adózzunk nekik.